várjuk, hogy folytatódjék önökkel e kérdésekről a tárgyalás. Köszönöm szépen, elnök úr. Thank you. Uh, Köszönöm szépen. A szavazásra holnap délben kerül sor. A következő napi rendi pontunk uh, Fernández úr jelentése, a bizottság zöld könyve az Európai Unió biohulladék gazdálkodásáról. Az előadónak négy percre adom meg a szót. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, tisztelt kollégák! Szeretnék először is köszönetet mondani. Köszönetet mondani azoknak, akik lehetővé tették, hogy megszülessen ez a jelentés hogy a környezeti bizottság is 55 igen, 3 nem szavazattal tartózkodás nélkül támogatta ezt. Köszönöm részvételiket, csak így lehetett ezt a jelentést elkészíteni. A biohulladék mintegy 30%-át jelenti a települési hulladéknak több mint 100 millió tonna évente. Nem szabad tehát, hogy elfeledkezünk arról, hogy ez a hulladék több mint 69 millió tonna üvegházhatású gázt generál. Ez a negyedik kibocsátási forrás az ipar, energia és mezőgazdaságot követően. Éppen ezért szükség van arra, hogy a biohulladék forrásként jelenjen végre meg a közgondolatokban, amelyet használhatunk. Minden lehetőséget ki kell aknázni. De sajnos Sajnos ma még az a helyzet, hogy nagyon sok a hulladék jelentős részét környezeti károkat okozó hulladéktárolókba helyezik. Különböző törvények, különböző szövegek, vannak életben, és harmonizálásra van szükség. Egy törvényszövegre olyan van szükség, amely egyértelműen, világosan megmondja, hogy a biohulladékkal a jövőben hogyan kell bánni egyszerűen. Ezért nagyon fontos, hogy egy olyan irányelv szülessen meg, amely az állami és magánberuházók számára is jogbiztonságot ad. Természetesen a helyi és regionális specifikumokat figyelembe kell venni, természetesen a szubszidiaritás elvét figyelembe kell venni, ez mind alapvető. Ennél a jelentésnél azt szeretnénk, hogyha a bio hulladékot először is nem állítanák elő, nem le, eh, kellene biohulladék, hiszen a legjobb hulladék az, amely eh, nem is eh, születik meg, ami nem lesz hulladék, és nem is kerül hulladéktárolóba. Ehhez azonban a köznek kell fellépnie. Olyan felhasználási módokra van szükség, ahol például a, kerti hull, a kiskerti hulladékokat hasznosítják. Végül is az a lényeg, hogy a csomagolásokra figyeljünk, hiszen sok csomagolási forma, élelmiszereké, hulladék és le, lebomlik, le is bomlik fel kell figyelni a lakosság figyelmét erre, át kell térni az újrahasznosításra. Nagyon fontos ez. Ezzel új, új munkahelyeket is teremtül. Ezer tonna újrahasznosított hulladék 250 munkahelyet teremthet, míg a, a, hull, a hulladéktelepek csak 10, vagy személytelepek csak 10 munkahelyet teremtenek. Nagyon fontos, hogy mi ezzel az éghajlatváltozás ellen is felléphetünk, a talajszennyezés ellen. Csak a rendkívül jó minőségű komposztálási módszerek eh, eredményezhetik ezt, és ezt aztán a komposztot lehet eh, az Európai Unióban akár bioenergia termelésére is használni. Az eredmény a lényeg, a komposztálásnál például a megfelelő tudományos kutatásokra van szükség, hogy innovatív módon lépjünk előre. És természetesen támogatjuk az, e, az Európa 2020-as stratégiáját. Innovatív eljárásokra van szükség a jelentés, ambiciózus, de reális is. Úgy gondolom, hogy a, a szelektív szemétgyűjtést is megfelelő rendszerek szerint kell végigvinni a helyi speci, speciális tulajdonságok figyelembevételével. Természetesen törvényeknek kell ezeket szabályozni, reális tervek mentén. Köszönöm. Köszönöm szépen, akkor térjünk át a spontán hozzászólásokra. A kíriós Kalinowski. Kalinowski úr az első. Kalinowski úr az első egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon szépen köszönöm a jelentéstevőnek is. Azt gondolom, hogy a biohulladékot nem szabadna problémának kezelni. Nem valami olyanra kellene gondolnunk, ami a gazdaságra és a környezetre negatív hatással van. Hogyha ezeket a melléktermékeket megfelelő módon tudnánk hasznosítani, azzal például megújuló energiát tudnánk termelni, ami hozzájárulna a gazdasági növekedéshez, és amivel meg tudnánk állítani akár a klímaváltozást is, hiszen ha megfelelően újra hasznosítjuk a biohulladékot, azzal akár még a talajromlást is a megfelelő komposztálásra meg tudnánk akadályozni. Persze, mire van ehhez szükség? A megfelelő infrastruktúrára. Mindezt nem érhetjük el az infrastruktúra nélkül, ezért ösztönöznünk kell a vállalatokat, hogy használják ki a lehetőségeket, kapjanak pénzt erre. Ez a pénz azonban jobb életminőséghez fog vezetni az állampolgárok számára, tehát megéri. Kelly úr egy percben kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Fernández úr jelentéséhez szeretnék gratulálni. Azt hiszem nem is lehetne időszerűbb ez a jelentés, hiszen az Európai Unióban mindenhol az állampolgárok felismerik, hogy mi történik világunkkal, felismerik, hogy milyen hatásai vannak a klímaváltozásnak, és arra is rájönnek, hogy ők egyenként hogy tudnak valamilyen változást elindítani. Hosszú időre volt szükség iskolákban, sok-sok oktatásra, de most már egyre több iskola kapja meg az én országomban is a zöld zászlót. És ez üzenetet hordoz a szülők, a környezet számára is. Nagyon fontos az, hogy a gyerekek is már ránevelődjenek arra, hogy hogyan lehet a hulladékot kezelni, hogyan lehet újrahasznosítani azt. Például a túl sok műtrágya használatát is tudnánk csökkenteni, és már is csökkentik a gazdák. Lépnünk kell, hogy az emberek hozzá tudjanak járulni ahhoz, hogy például anaerob lebontással a biohulladékokból újra felhasználható energiát nyerjünk, és ezzel hozzájárjunk a gazdaság fejlődéséhez is. Tabajdi úr egy percben. Haristo. Gratulálok Fernandez úrnak, úgy, mint aki 2007-ben a biogázról szóló jelentésnek volt a jelentéstevője

Én is szeretnék csatlakozni azokhoz, akik gratuláltak a jelentéstevőnek. Igen, nagyon fontos ez a jelentés, hiszen a hulladék problémája, a hulladék e, külön válogatásának a problémája még nincs megoldva. Nem csak Lengyelországban, hanem az Európai Unióban sem végzünk igazán jó munkát és a megfelelő szelektív hulladékgyűjtés nélkül a biohulladékot sem tudjuk megfelelően kezelni. Azonban annyi lehetőség van előttünk, a biogáz ö, üzemek például, ezeket az egész Európai Unióban támogatni kéne. Pénzt kellene, hogy kapjanak, például a regionális alapból, vagy más alapokból. De úgy gondolom, hogy a legalapabb szinten alulról fölfele építkezve is támogatnunk kellene ezeket, hiszen energiát tudnak termelni, és az energiatermelés, a biogázból való energianyerés sokkal gazdaságosabb, mint a más módszerek. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a jelentés nagyon jó munka. Szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek. Az első mondatok az indoklásnál pozitívak, de szeretném is őket megemlíteni, ami a hulladék gazdálkodás politikáját illeti, Európából egy újrahasznosítási társadalmat kellene létrehozni, de kötelezővé kellene tenni, mert csak akkor lehet a környezetvédelem, a környezet és mindannyiunk számára, a gazdaság számára pozitív eredményeket elérni. Ebben a szellemben ez már a hulladék keret irányelven is szerepel, Európának többre van szüksége, mint ösztönzőkre. Arra is gondolnunk kell, hogy ambiciózus célokat kell meghatározni, konkrét megoldásokat kell találnunk, hiszen nagyon gyakran az európai intézmények nem találják meg ezeket a megoldásokat. A lehető leginkább bevált gyakorlatokból kell kiindulni. Például a nulla hulladék programra gondolok. Nagyon fontos, hogy kötelező érvényűen előírjuk ezeket minden tagállam számára. Sajnálatos módon lezártam a listát. Én is eh, gratulálni szeretnék Fernández úrnak, mondja Gérling asszony. A jelentést elolvasva azt szeretném mondani, hogy igen, átfogó, minden a kapcsolatos témát fel eh, sorol, a a minőségelőnözés, a komposzt esetében, szemétlerakók, több téma került elő, de az egyik részével kapcsolatban vannak fenntartásai. Nem értek vele egyet, amikor arról beszél, hogy kötelező um, hulladék uh, szétválasztás. Én, én a szubszidiaritás eh, elvéből kiindulva nem eh, értek ezzel egyet, egy olyan módszert kíván bevezetni, amelyet már nagyon sok csúcs technológiás megoldás felülmúltá tett. Tehát mielőtt bevezetnénk, vannak olyan elemek, amelyek már idejét múltá válnak. És ez elég rossz fényt vett az európai jogszabályokra. Szerintem nem kell több szabály, inkább több ösztönzőt kell létrehozni, és kérem a bizottságot arra, hogy tartsa meg állásfoglalását, és ezt ne fogadja el ezt a felhívást. Borész úr, a folyamat elején említettem a neveket, felolvastam, azért, hogyha valakit kihagytam volna, akkor kértem, hogy emelje fel kezét. Kérem szépen, miután ön itt van, mindegy ilyen későn, kedves kollégák, a legelején felolvasom a neveket. Ha nem szerepel a kolléga neve, akkor sajnálom, de most mégiscsak udvariasságból, előzékenységből megkapja a szót Boris úr. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen nagy lelkűségét, és köszönöm szépen a jelentéstevőnek a jelentését a biohulladékról. 30%-a ennek a hulladéknak komposzt formájában felhasználható. Persze megfelelő infrastruktúra kell ahhoz, hogy mindent újra hasznosíthassunk. Sajnálatos módon sok országban, az én régiómban, Közép- és Kelet-Európában hiányoznak ezek az újrahasznosítási recycling struktúrák. Segítenünk kell őket, hiszen ez a legtermészetesebb módja a biohulladék kezelésének a felhasználás. De szerintem nagyon is helyes az, hogy a biohulladékot felhasználjuk energia generálására. Dánia kiváló példa, hiszen létrehoztak újra hasznosító üzemeket Dániában, amelyel áramot is lehet termelni. Én azt gondolom, hogy meg kell említeni a pénzügyi terpen is a következőkben. Meg kell említeni. Köszönöm szépen, Sefkovics úr, a bizottság nevében. Köszönöm szépen, köszönöm a jelentéstevőnek, Fernández úrnak, hogy előkészítette ezt a jelentést a biohulladékról, és szeretném megköszönni az Illetékes Szabizottság tagjainak véleményét. Köszönöm szépen nagyra becsült hozzájárulásokat. Elnök úr, amint ön is tudja, május 18-án a bizottság jóváhagyott egy nyilatkozatot, amely a bio hulladék gazdálkodásra vonatkozó jövőbeli lépéseket illette. Ez a kommuniké, a nyilatkozat, a nyilatkozathoz egy részletes függelék tartozik, amely arról szól, hogy hogyan lehet az Európai Unióban javítani a bio hulladék gazdálkodás minőségét. Ezen nyilatkozatot előkészítve szolgálataink nyomon követték a biohulladék vitát az Európai Parlamentben is. És bátorítónak tartom azt, hogy ugyanazokat az általános konklúziókat vontuk le mi is és önök is az Európai Unióban a biohulladék gazdálkodás minőségének javítására vonatkozóan. Ennek pozitív gazdasági, környezetvédelmi eh, eredményei vannak, és abban is egyetértettünk, hogy a már meglévő jogszabályok végrehajtásának javítása a megoldás kulcsa de az optimál, bármennyire legyenek optimálisok a biogazdák, biohulladékgazdálkodási stratégiák, szerintem a szubszidiaritás elvét be kell tartatni. A bizottság és a jelentéstevő álláspontjában egy fő különbség van, itt a lehetséges biohulladék irányelvről van szó. A bizottság úgy gondolja, hogy egy külön irányelv nem lenne előremutató, a már meglévő jogszabályok és jövőbeni jogszabályok elegendőek kell legyenek. Arról van szó, hogy a biohulladék gazdálkodás minőségét szeretnénk javítani, magas minőségű komposztot szeretnénk felhasználni, ez szerepel már a keret irányelvben, minimális normákat is fel kell építeni Például a szennyvíz irányelben is van erre vonatkozó előírás. Nagyon fontos a szelektív hulladék gazdálkodása vonatkozó előirányzatok alkalmazása. Én azt gondolom, hogy a parlamenti kérésnek eleget tehetünk a bizottsági zöldkönyvvel. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, a szavazás holnap délben lesz erről a jelentésről is. Most pedig rátérünk a következő napi rendi pontra. Ez Olenyak úr jelentése az Európai Unió balti tengeri stratégiája és a makrorégiók szerepe